kék úszójú tonhal kérdése a földközi tengeri térségben, és először az elődő kapja meg a szót négy percben. our colleague is ready to start. A kolléga készen áll, parancsoljon, kezdje el. Gracias, presidente. Querido comisario. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr. A kékúszójú tonhalállományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről szól a jelentésem. 2012 és 2014 között zajlott ez a terv. 2006-ban elkezdődött egy 2022-ig tartó vörösúszói tonhal helyreállítási terv, és hatalmas erőfeszítéssel próbálták csökkenteni a a tonhalnak, kifogott tonhalak számát. És 2008-ban rendkívül pozitív volt már a tendencia a vörösúszói tonhal tekintetében, és 2014-ben sikerült már elérni a 2017-re kitűzött számokat, és tudományos adatok bizonyítják, hogy az egészséges bőség állapotában leledzik jelenleg ez a faj. Látványos növekedést tapasztalhattunk a vörösúszói tonhalak számának növekedésében, és ez már igazolhatja a halászok kérését. Például a Kanári-szigeteken kérték azt, hogy a teljesen fenntartható módon halászott tonhalak esetében már egyáltalán nem lehet halászni, ugyanis ezek a tonhalak elfogytak. Ez a javaslat a hatásos és Európa szerte mindenhol egyforma megvalósítást kéri tartalmaz technikai intézkedéseket, mint például a vörös tonhalak számával kapcsolatos átláthatóság, illetve kamerákat is tartalmaz ez a terv, amelyel valóban meg lehetne határozni a tonhalak számát. Ezen kívül egy regionális megfigyelési programot is kellene indítani. A bizottság javaslata nagyrészt helyesen ülteti át az ajánlásokat, és egy, egy kicsit még azon is túllép, amelyet mi itt kértünk. Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy az ajánlások átültetésének a célja az lenne, hogy az egész unióban egyformán valósuljanak meg ezek. És ezért most újra vitát kell folytatnunk arról, amit egyszer már megbeszéltünk. A tonhal halászatban résztvevők valamennyi szereplője számára azonos feltételeket kell biztosítani. És mindazok az erőfeszítések és korlátozások, amelyeket az Európai Unió halászaira kivetettek, csak így lehetnek értelmesek, csak így vezethetnek célhoz. A jelenlegi helyreállítási tervet delegált jogi aktusok révén lehetne módosítani a bizottság szerint, és mi ezzel egyáltalán nem értünk egyet. Azt szeretnénk, hogy kövesse a bizottság a mi javaslatunkat, vagyis hogy az Európai Parlament és a tanács megosztott hatáskörben dönthessen erről, és együttdöntési eljárással lehessen a módosításokat vinni. Én mindig ahhoz ragaszkodtam, hogy a parlament együttdöntési joga megmaradjon, és hogy ne lehessen a parlament befolyását, beavatkozását megkerülni. Azt is kérném továbbá, hogy a bizottság vegye figyelembe az egyes tonhalhalászati módszerek közötti különbségeket. Ki kell emelni az úgynevezett kézműves, hagyományos halászat módszerét, amely a népesség egy része számára nagyon fontos. Különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kvóták elosztása során különös figyelmet fordítsanak a hagyományos tevékenységre. Azzal zárnám hozzászólásomat, hogy megköszönöm mindenkinek a benyújtott módosítókat, amelyekkel jobbá tették a jelentésemet, és gondoskodtak arról, hogy végül egy jó dokumentumot tudjunk beadni. Köszönöm. Köszönöm, Máta úr. Most a biztos úré a szó, Velau úré. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Köszönöm én is Gabriel Mátónak a munkáját. A bizottság tisztában van a jelentés tervezett jelentőségével. Ez nyilvánvalóan abból született, hogy mindenki pontosan ismeri a kékúszói úton hallal kapcsolatos helyzetet. Ez egy nagyon fontos halfaj. Néhány pozitív javaslattal is élünk az eredeti javaslathoz képest. Fontos emlékeztetni arra, hogy a mostani javaslat, mint ahogy ezt hallottuk, arra irányul, hogy az Európai Uniós jogszabályokba beemeljen az ICCAT, a Nemzetközi Bizottság által elfogadott intézkedéseket. Ezeket 2014-ben fogadták el, és ezek már tavaly július óta, 2015 júliusa óta hatályosak a tagállamokban. Ami pedig a helyreállítási tervet illeti, ez egy mindenféleképpen elismert sikertörténet, és a halállomány, a kékuszói úton halállomány már kezd szaporodni, gyarapodni. Ugyanakkor viszont nem dőlhetünk hátra elégedetten, továbbra is prioritásként kell kezelni ennek a nagyon fontos halálománynak a gazdálkodását. Az ICCAT által elfogadott intézkedések ebből a szempontból nagyon fontosak. A helyreállítási terv számos intézkedése közvetlenül hatályos és alkalmazandó a tagállamokban. Az átültetésre azonban mindenféleképpen szükség van, hogy a természetes és a jogi személyek is megfeleljenek az EU-s jogszabályoknak, erre pedig azért van szükség, hogy a EU-s jogszabályok betartása lehetővé tegye az EU számára, hogy a nemzetközi kötelezettségeinek is megfeleljen, illetve biztosítsa a fenntartható hallgazdálkodást. Elnök asszony, ez a jelentés ugyan nagy részt megfelel az elvárásainknak, vannak bizonyos nézeteltérések még mindig, elsősorban a tekintetben, ahogy a hatásköröket, az egyes intézmények hatásköreit értelmezzük, a regionális halászati szervezetek működését, hallgazdálkodását illetően. Itt a bizottság felhatalmazást kapott delegált jogi aktus elfogadására. A bizottság meg van győződve arról, hogy a helyreállítási terv végrehajtása nagyon fontos. A jogi, illetve a delegált, jogi aktusok rendkívül fontosak ahhoz, hogy az ikat szintjén módosítani lehessen a helyreállítási terveket. Ezekre ugyanis rendszerint szükség van és megtörténnek, és abban, hogy időben elfogadjunk új intézkedéseket, a jogalkotási munka lassúsága gyakran akadályt gördít az utunkba, és ezáltal nem tudunk megfelelni a nemzetközi kötelezettségeinknek. Ha viszont a delegált jogi aktusokat hagyjuk jóvá, akkor a bizottság gyorsan tud lépni, és minél előbb át tudja ültetni az ICAT intézkedéseit az EU-s jogszabályokba, ehhez pedig megfelelő konzultációkra van szükség, szakértői szinten is, valamint időben és megfelelő módon történő jóváhagyását a különböző dokumentumoknak a tanácsban, illetve a parlamentben. Meg végrehajtási jogi aktusokat is meg kell valósítani, ugyanis a különböző helyreállítási tervek intézkedéseit az EU-s környezet legkülönbözőbb szintjein meg kell valósítani, és azáltal biztosítható, hogy ugyanazok az intézkedések azonos hatékonysággal érvényesüljenek. Megfelelő ellenőrzésekre is szükség van. Az ikat intézkedéseit az egyes tagállamok esetleg eltérően értelmezik, és eltérő kvótákat alkalmaznak. Tisztelt képviselők, elnök asszony, a bizottság rendeletre vonatkozó javaslata, ami a kék tonhalállomány helyreállítási tervét illeti, mindenféleképpen hozzá kíván járulni a terv megvalósulásához, és e tekintetben Matta úr jelentése is egy komoly mérföldkő a munkánkban. Köszönjük, biztos úr! Most pedig megkezdjük a frakciók képviselőivel a vitát. Először Valesze úr másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Gratulálni szeretnék Mátó kollégának, és támogatom a javaslatát, amelynek célja az, hogy az ikat javaslatait átvegye az európai ö, jogszabályokban, ö, és ebből helyreállítási tervet dolgozzon ki. Ahhoz, hogy a tónhal állományt megnöveljük, bizonyos lépéseket kell tenni. Egyrészt csökkenteni kell a kvótákat, hogy mennyit lehet kifogni. Ezen felül szigorúbb halászati előírásokat kell előírni, és új minimum kifogási méretet kell előírni, valamint bizonyos időszakokban korlátozni kell a halászatot. Az ICAT ellenőrzését támogatjuk, és biztosítani kell a tonhal halászatban érintett minden szereplő számára az azok azonos versenyfeltételeket, meg kell akadályozni, hogy az EU-n kívüli halászok enyhébb szabályokat vegyenek figyelembe, hiszen így az EU szabályaival voltak éppen a saját egy büntetné meg. Tehát biztosítani kell, hogy a saját halászainkat ne büntessük meg azáltal, hogy bizonyos döntéseket kényszerítünk rájuk. Ezt figyelembe véve támogatom Mattó úr munkáját a dosszié kapcsán. Köszönöm, Briánó asszony másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Ma nem csak az ikat ajánlásainak átvételeiről szeretnék beszélni, ezt üdvözöljük, és üdvözlöm Mátó úr jelentését, és köszönöm a vele való együttműködést. Nem, egy további kérdést szeretnék felvetni a tonhal kapcsán. Egyrészt a, a, helyreállítás kérdéseiről, másrészt a szocioökonomiai kérdésekről, tehát a halászokat illető kérdésekről. A európai tagállam 2014-ben, Genovában 2014-ben az ICAT tartotta a közgyűlését, ez az én városom, és pozitív beszámolót adott a kék úszójú tonhal állapotáról, és ilyen módon 20%-os kvóta növekedésre adott engedélyt. A kvótákat az ikat határozza meg, de a kvóták felosztásáról az egyes tagállamok döntenek sajnos. Sok esetben ezeket a, a kvótákból kevés kedvezményezett húz hasznot, és annak ellenére, hogy az általános kvótát növelték. Éppen ezért Biztosítani kell, hogy a kék úszójú tonhal halászatában a kis halászok is részt vehessenek, ne csak a nagy cégek. Egyens, egyenlőbben kell elosztani a kvótákat, és ezért az SND frakció a nagy halászflották um, és haja üzemeltető társaságokat uh, kedvezményező kvótálosztást ellenzi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Tomas is egy percben ribarstvo kao gospodarska. szépen. még soha nem volt ennyire erős a halászat függése a halállományok megőrzésétől. A halászat jövőjének kulcsa az, hogy megőrizzük a jelenlegi halak számát, de arra is szükség van, hogy legyenek még halászok, akik gazdasági érdeket eh, látnak eh, a halászatban. Örülök, hogy ez a jelentés felismerte ennek az egyensúlynak a eh, helyes miben létét, és nagyon köszönöm Mátó úrnak, hogy ezt elérte az árnyék elődőival együtt. A korlátozó eszközök és helyreállítási tervek évei után 2016-tól végre emelkedhet a kvóta, és ez növelheti az exportot, illetve növelheti a halászok bevételét is. Köszönöm. Bilbao Barandika asszony következik két percben. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Mato úrnak is az elvégzett munkát. Azért támogatjuk ezt a jelentést, mert még inkább elmélyíti a mediterrán övezetben a vörösúszói tonhal helyreállítási tervét, mégpedig tudományos alapon. A biomassa vizsgálat megerősítette, hogy a halászat nagyobb mértékben folytatódhat. 2012-ben nagyon nagy veszteséget szenvedett el a halászat. A földközi tengeren halászó flották európai hagyományokat folytatnak, és amikor harmadik országok uralják a tárgyalásokat az ikatban, az valójában igazságtalan, hiszen ugyanabban az ökoszisztémában vesznek részt ők is. más olyan jellegzetességeket is figyelembe kell venni, amelyek nagymértékben változnak az egyes földrajzi területeken. És nem szabad büntetni azokat sem, akik szabályozott keretek között működnek, csak azokat, akik nem fenntartható gyakorlatokat folytatnak. A parlament szerepét szeretném még kiemelni a szabályok átültetésében, ugyanis mi egyensúlyt, legitimitást és átláthatóságot szeretnénk. A halászati kvóták a Lisszaboni szerződés értelmében jó példáját adják annak, hogy milyen az, amikor valódi képviseletet kap a nép. Tehát biztos úr, kérem, hogy hallgassa meg az összes hozzászólást, hogy az ön munkájához mi is hozzájárulhassunk. Köszönöm. Köszönjük. Házekamp asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kékuszójú tonhal talán a legismertebb halfajta, amit ismerünk. Éppen ezért kétségtelen, hogy 15 év alatt az állomány 90%-kal eh, csökkent. És eh, a túlhalászás miatt került sor ezekre az intézkedésekre. Itt gyakorlatilag támogatott túlkapacitás született a halászatban Európában. Két intézkedés született annak érdekében, hogy ezt a halfajtát megvédjük, illetve az állományt helyre állítsuk úgy tűnik, hogy ezek működnek, de hát ez még nem ad okot eufóriára. A halállomány majd nem nullára csökkent, és aztán megduplázódott, ami két nullát jelentene. A kék úszójú tonhal változatlanul a legveszélyeztetettebb halfajta. Talán még túl korai az, azt eldönteni, hogy most a halászatát ennek a halfajtának fokozzuk és akkor még a mellék fogásokról, tehát a más halfajták kifogásáról sem beszélünk. Más fajták is a kihalás szélén állnak, tehát ennek azt mondja, hogy nem támogathatjuk ezt a javaslatot. Itt egy veszélyeztetett halfaj túlhalászásáról van szó, és az én vélemény az, hogy az erre vonatkozó támogatásokat vissza kell szorítani. Köszönöm szépen. Affront úr. Köszönöm szépen. Delegációnk támogatja ezt a jelentéstervezetet. Szorosan együttműködtünk Mátó kollégával. Nagyon fontos, hogy az ikat ajánlásait átvegyük, és nagyon fontos, hogy támogassuk az európai halászhajó üzemeltetőket Eleinte kézműves módon halázták a kékúszójú tonhalat, aztán iparosítottak a halászatot, és az egész rendszer összeomlott. Éppen ezért arra van szükség, hogy a természeti állapotokat visszaállítsuk. Persze vannak környezeti szempontok, de vannak szociális, társadalmi, gazdasági szempontok, a hagyományos vagy a kézműves halászat egyre inkább marginalizálódott, és úgy gondolom, és Briánó asszony javaslatait is támogatom, úgy gondolom, hogy egyetlen kvótával sem lehet ezt megoldani ezt a kérdést. Tehát a kérdést talán nem itt kell megvitatni, de valóban a parlament kezdeményezést eh, indíthat útjára, és felhívhatja a kézműves halászok érdekére figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm Rodaszt asszony másfél percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagy halak kis halászattal. Ez működik. Különösen igaz ez a kétúszó útonharra, a földközi tengeren például a kis vagy a kézműves halászat általában jó hírnévnek örvend, szelektív, és kevés negatív hatással van a tengeri ökoszisztémákra, ráadásul a kis energiafelhasználást ír elő, illetve kevés energiát használ fel azért, hogy a halászok a keretrendeletben megfelelő szabályokat be tudják tartani, a megfelelő kvótával kell rendelkezni. Az alaprendelet 16-17. cikke minden tagállam maga dönt arról, hogy a különböző halászok között hogyan osztja fel a kvótákat. Itt átlátható és objektív kritériumokat kell alkalmazni, Ugyanakkor előnybe kell helyezni a szelektív és alacsony energiafelhasználású technológiákat. A halászati szakbizottság a helyreállítási terv mellett már síkra szállt, de ugyanakkor megfelelően érvényre kell ezt juttatni, ezért az SND frakció a tagállamok kvótaelosztási rendszerét át, áttekintendőnek tartja annak érdekében, hogy a kis halászatokat, a kézműves halászatokat támogassuk. Éppen ezért üdvözlöm, hogy a helyreállít, helyreállítási terv keretén belül minden egyes évben áttekintik a tagállamok által végrehajtott felosztási kvótákat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Hok úr egy percben. Dziękuję pani przewodnicząca. Każdy z nas wie, że tu... Köszönöm, elnök asszony. A kékúszójú tonhal egy értékes halfaj. Nagyon különleges az, ahogy hasítja a vizet, ezért mindenképpen tartós politikára van szükség. És lehet, hogy még ez sem lesz elég, ugyanis ez a faj már így is a veszélyeztetett fajok listáján van. Ezért az Európai Parlamentnek nem csak joga, hanem kötelessége is elgondolkodni azon, hogy hogyan kellene átültetni a több éves helyreállítási tervet. Néhány megjegyzés. A jogi követelményeknek nagyon szilárdaknak és átláthatóaknak kell lenniük a halállomány növelésére. Ezen kívül szigorúan be is kell tartatni ezeket a jogszabályokat, valamennyi gazdasági szereplőre érvényesíteni kell ezeket, az unión belül és kívül is. Az illegális halászatot pedig mindenképpen ki kell küszöbölni. López Bermeho asszony, köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon örülünk, hogy a jelentésbe bekerült a hagyományos halászatra való hivatkozás. Ez egy pozitív lépés, mert elismeri azt, hogy milyen stratégiai fontosságú ez a hagyomány a vörös úszójú tonhal fenntartható kezelésére. Ez valóban egy nagyon fontos természeti erőforrás számunkra. A jelentés figyelmeztetésként szolgál az olyan kormányoknak, mint például Spanyolország kormánya, amelyek figyelmen kívül hagyták ezt a tradicionális halászati módszert. Az a szöveg, amelyre holnap szavazni fogunk, kimondja, hogy ez a halászati módszer fenntartható, és hogy azt támogatni kell ahhoz, hogy a társadalmi és gazdasági fenntarthatóságot biztosítani tudjuk. Reméljük, hogy ez a jelentés egy lökést fog adni ennek a folyamatnak, hiszen ez a halászati módszer javítja a foglalkoztatást és védi a környezetet. Meg mindenképpen fenn kell tartani ezt a hagyományt a tengereinken. Köszönjük, Farage úr két percben. Köszönöm szépen katasztrofális a kékuszonyú tonhal halászása, kereskedelme. Egy valaki a teremben a hobbihorgászatot is említette, és úgy gondolom, hogy egyszerűen téved. Egy olyan rendszerünk van, amely a különböző fajukra van kidolgozva, de évtizedekre vagyunk az igazán elfogadható léptékektől azt hiszem mindenki megfelelő fenntartható kereskedelmi ágazatot akar, viszont alábecsüljük a tengeri halászat rekreációs képességét, nem csak gazdasági értelemben, hanem a környezeti előnyei szempontjából is. Az Egyesült Királyságban a hobbi horgászok önmaga területe önmagában két millió fontot hoz évente a brit gazdaságnak, messze többet, mint mármilyen kereskedelmi hitelnyújtás. A keleti part mentén a teljes halászati moratóriummal sikerült a a halállományt lehet jelentős mértékben helyreállítani, ami munkahelyteremtéshez, fejlesztéshez vezetett. A köz, halászati közösségek jelentős fejlődést mutatnak önmagukban ennek következtében. A, halász, a hobbi halászatokat július 1-ével teljes mértékben egy hal kifogására engedélyezzük csak azzal, e- azzal együtt, hogy a, a hajók, a, a halászhajók pedig aránytalanul 1,3 tonnányit foghatnak ki egyetlen e, kihajózás során. Ez a szabályozás teljes mértékben a bürokraták által javasolt szöveg, amelyet az Európai Parlament Halászati Bizottsága nem tárgyalt meg, sem itt nem tárgyaltuk meg, és a brit parlamentben nyilván nem tárgyaltuk meg. Pedig ezzel az emberek egyszerűen bűnözővé válnak, hogyha egyszerűen a Magna Carta alapján biztosított jogaikkal akarnának élni. Az Európai Bizottságot a pokolba kívánjuk szavazzanak ránk, hogy visszanyerjük vizeinket. Köszönöm szépen. Farázs úr, egy kékkártyás kérdés Kolbert úrtól. Elfogadja? Elfogadja. Kavert úr. A közös halászati politika jelentős reformon ment át, mint ön is tudja, Fárázs úr, amelyet a Greenpeace is, Greenpeace is jó reformnak tartott. Akkor, ha visszaemlékszik, a halászati szakbizottság az ön részvételével két és fél évig ülésvezetőn, viszont csak kétszer vagy háromszor volt ott. Akkor, amikor a legfontosabb viták folytak. Nem gondolja, hogy azok a megjegyzések, amelyeket most a közös halászati politikáról kapcsolatban elmond, hitelesebb lenne, hogyha mondjuk végezte volna a munkáját, és eljött volna a szakbizottság ülésére, hiszen a tagja volt. Jó próbálkozás, Colbert úr, de nem fizelt rám, ugye? Hogyha minden egyes halászati bizottság ülésen ott voltam, azóta ott lettem volna, ahol itt, amióta itt vagyok a házban, bár már nem vagyok képviselő, akkor is 800 ezer embernek nem tudtunk volna segíteni, hogy abban, hogy továbbra is folytathassák a hobbi tevékenységüket. Ez az a terület, amely megfelelő munkahelyeket teremt, különböző kisüzemekben, gyártásban, élelmiszerfeldolgozásban. Az önök tilalma a a halászati közösségek számára jelentős visszaesést jelent, és nem vitatták meg, ez az én lényegem, vita nélkül szavazták meg jogszabályjal, amelyet a többszörös bürokraták nyújtottak be, és olyan bürokraták, akiket el sem mozdíthatunk. Amit én szeretnék, az egyszerűen megfelelő működő demokrácia, és akkor beszélhetünk arról, hogy hogyan eh, kezeljük a brit eh, halállományt. A próbálkozás jó volt, de mégsem volt szerencséje. Köszönöm szépen, ennyi, le is zárom. Megvolt az ön két kártyája, megkapta a választ rá, fejezzük be, és térjünk át eh, Agiela Garcia asszony a következő felszólaló egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondanom, hogy egyetértek Mato óráltal adott eh, információkkal. néhány kivétellel, egy kivétellel az összes felszólaló elfeledkezett két fontos kérdésről. Az egyik, az egységes és effektív alkalmazás természetesen fontoson mindenki számára. A halászok azt kérik, hogy a tagállamok valóban egységes alkalmazást alkalmaznak, de ez nem vonatkozik a harmadik országokra, és ez a mediterrán tengeren sok problémát okoz biztos úr is említette ezt. Nagyon örülök, hogy megpróbáljuk helyreállítani a tonhal állományokat, de a tagállamok közötti monopóliumokkal le kell számolni a kékuszoljú tonhal allokációjában. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna elmondani. Mr. Van Dalen. Van Dalen úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. E, elnök asszony, azokról a szabályokról beszélünk, amelyeket az európai jogalkotás értelmében fogadtak el. Úgy gondolom, hogy jó, gratulálok az előadónak különböző oldalról tiszta formában fogalmazta meg. A trilógus pedig úgy gondolom szintén sikeres volt, amit a bizottsággal folytatunk. Reményteli fejlemények ezek, de elnök asszony, mégiscsak a holland vizek mentén való túlhalászás nagy gondot akad, e, okoz. Nagy probléma a túlhalászás. Tízszer annyit halásznak le, mint amennyit szabadna a fiatal halakat is lehalásszák, amelyeket ne, akiket nem lehetne még. A kérdésem tehát a biztos úrhoz az az, hogy mikor tudja a holland vizekre vonatkozó szabályokat pontosítani, és tervezik-e, hogy minden egyéb gyakorlatilag tönkretett halállomány helyreállítására vonatkozó rendeletet hoznak. Köszönöm szépen. Santos úr, egy percre. Bent. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, nagyon örülünk mindig, hogyha itt van velünk, és szeretném Gabriel Matót, az előadót is üdvözölni, jelentős munkát végzett ezzel a döntés csomaggal kapcsolatosan. Ahogyan rámutatott, ilyen döntéseket nekünk kell, ezeket a döntéseket nekünk kell meghoznunk. Az SND javaslata a monopóliumok elleni fellépésről szól, Az Európai Uniónak kell segítenie a kézműves halászatot, hogy a legtávolabbi régiókat segítsék, mint például Madeirát. Egy-egy kezdeményezés gyakorlatilag megfolytja az Azori szigeteken hagyományosan gyakorolt halászati formát. Ezt az elvet nagyon óvatosan kell használni, és a körültekintés elve alapján kell eljárni, hiszen eh, súlyos környezetű, környezeti hatása lehet eh, ezeknek a szabályozási eszközöknek. Köszönöm szépen, Kaputó úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dologról szeretnék beszélni. Az egyik a delegált jogi aktusok kérdése. A bizottság a jövőben a változásokra delegált aktusokkal kíván reagálni a kék 25 tonhal esetében. Úgy gondolom, hogy az ajánlásokat a regionális halászati szervezetekkel együtt kell véleményeznünk, és szokásos együttdöntési eljárásra van szükség. Ami a kék tonhal halászati kvótáit illeti, a hajonkénti mennyiséget a 2000-es év alapján állapították meg, de ez csak a nagy halászvállalatok számára előnyös, a kis halászok számára hátrányos. A fenntartható halászati formákat fenn kell tartanunk, amely a kis és középvállalkozások számára előnyös. Az EKT és a tagállamokat is arra kérjük, hogy tekintsék át a javaslatot, és az érdédéjel e javaslatát támogassák. A tonhal halászat a földközi tengeren 2006-ban az ikat kidolgozott egy tervet, amely 2022-ben létne életbe a tonhalállomány helyreállítására. A memorandum létrehozása oda sok kárt szenvedtek el a halászok, és a jövedelmük is jelentősen csökkent. Az ország északi részén és a déli részén is. Görögországban a halászok nem fogják elfogadni ezt a memorandumot, amely tönkreteszi a családjukat, vállalkozásukat, és lenullázza a jövedelmüket. Nagyon fontos, hogy megfelelő megoldásokat találjunk. If this can be solved. Um, tolmácsolási probléma adódott, remélem azóta megoldódott, de egyébként tökéletesen értettük az előző felszólalást, Düfride asszony. Grazie Presidente. Siamo felici che grazie all'attenzione e alle misure. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülünk annak, hogy most már nagy figyelmet szán az Európai Unió erre a, erre a szabályozásra nagyon örülünk annak, hogy ez a halfajta ismét föllendül, ismét szaporodik a vizeinkben. Nagyon értékes halfajról van szó a piacon és most már halászati lehetőségek alakulnak ki a korábbi monopóliumokból. Vannak olyanok, akik kihasználják ennek a halfajnak a migrációs szokásait, és például Japánban kívánják a kifogott halakat piacra dobni. Olaszországban a csendes óceánból kifogott halakat mm, teszik a piacra. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a régi halászati formákat alkalmazzák, a régi halászati eszközöket, különösen a mi területeinken. Elnök Jakob Csab úr, a szó. A tuna je definitivno ugrožena vrsta. Köszönöm szépen. A kékuszonyú, kékuszonyú tonhal veszélyeztetett faj, ez nem is kérdés. Ugyan vannak pozitív példák a halfaj helyreállítására, és vannak uh, pozitív statisztikák is az elmúlt évekből. Megpróbáljuk a kvótákat most növelni, mégis azt kérjük bizottságtól és öntől, tisztelt biztos úr, hogy óvatosan járjon el, hiszen a kék uszonyú tonhal veszélyeztetett halfaj, és megpróbáljuk teljesen kiaknázni a földközi tengerben rejlő lehetőségeket, illetve az Atlanti óceán halfajait. Ez csak azt a célt szolgálja, hogy a monopóliumok továbbra is folytassák üzleti tevékenységeket, és aztán megint oda jutunk, ahol a part szakad. Ez azt jelenti, hogy a földközi tenger, illetve az atlanti tenger halfajait egységesen kell kezelni, nem külön-külön, és ezeknek védelmet kell biztosítani. Köszönöm szépen, elnök úr. A kékuszonyú hal kérdésében pozitív hatást sikerült a rendelkezéseinkkel 2008 óta elérni. 2014-ben a nemzetközi Tonhal szakbizottság az Atlanti óceánra vonatkozóan elrendelkezés alapján meghatározta a halászati kvótákat, és most a kvóták felosztása van szó. Ez valóban a kisebb és fenntartható halászati vállalatok javára kell a nagy halászati és hajózási társaságok kárára meghozni. Nagyon fontos elismernünk azt is, hogy a hobbi halászok a különböző szigeteken is olyan munkát foglalko, ö, olyan tevékenységet folytatnak, amelyet jogszerűnek kell tekinteni, el kell ismerni az ő halászati jogaiakat, ráadásul az, amit ők kifognak, azok nyilvánvalóan csak egy töredékét képezik a lehalászott mennyiségeknek, de mégis hozzájárulhatnak a feszélyeztetett fajokhoz. Köszönöm szépen a következő Soltász kollega. Elnök asszony, folyamatos erőfeszítésekkel próbáljuk a kékuszonyú tonhal állományt fenntartani. Meg kell mondjuk, milyen nagyon fontos az, hogy harmonizált formában közelítsük meg a nemzetközi jogszabályozást és az EU kötelezettségvállalásait is meg kell védeni az európai halászok érdekeit, és ezzel párhuzamosan valami olyasmire is figyelnünk kell, ami nagyon gyakran látható, és ami már meg is történt sajnos, mégpedig óriási monopóliumok alakultak ki a piacon, amelyek kiszorítják a hagyományos halászati módszereket alkalmazó és így leginkább fenntartható halászatot folytató halászokat. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a kvótát a halászok körében eh, megfelelőbb formában elosztani úgy, hogy megfelelő és jelentéstétel mellett ne tűnjen el a halálomás sem. Köszönöm szépen. A biztos úrnak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a kérdésekért, a véleményekért. Mindez azt mutatja, hogy egyértelműen közös alapot tudunk kialakítani a javaslat továbbvitelére. Azt is nagyra értékelem, hogy a háztagjai általában támogatják ezt a szöveget. Ahogyan önök is említették, én is megerősítem, hogy mennyire kényes ez a kérdés nemzetközi fórumokon, a kékuszói tonhal ügye. A magunk részéről mi is megpróbálunk mindent megtenni, hogy az állományok fenntarthatóak legyenek. A kvóta legnagyobb arányában mi viseljük a legnagyobb felelősséget is, és nálunk van a legtöbb halász is, aki ezzel az állományjal foglalkozik. A javaslatnak pontosan az a lényege, hogy pontosan át tudjuk ültetni az ICAT határozatokat, amelyeket az EU jogba átültettünk. Biztosítani kell a jogbiztonságot már, ami az operátorok kötelezettségeit illeti, illetve az intézkedések végrehajtását, valamint az Unióval szemben támasztott panaszokat. Szeretném áttekinteni az észrevételek egy részét. Azt hangsúlyozták majdnem mindenki, hogy milyen fontos a kézműves halászat szerepe valóban. Így van, a bizottság nagy részt egyetért a parlament érvelésében, hogy fenn kell tartani ezeket a hagyományos halászati formákat. A jelentés tervezet lehet, hogy néhány helyen félrevezetően fogalmaz. Bluefin tuna, um, or the only a tonhal csapdák nem feltétlenül az egyetlen fenntartható módja a halászatnak, de ezt is Mátó úr jelentéséhez benyújtott módosítók tükrözik. Azután további specifikus kvótát ajánlanak, vagy alkvótákat a különböző fajták között, illetve különböző halászati módok között. Valóban ezt jó elképzelésnek tartom. Azután voltak olyan észrevételek, amelyek az ármadrábára vonatkoztak, amit már említettem a kézműves halászat tekintetében is, hogy környezetbarátabb, fenntarthatóbb legyen az eljárás, amit pedig a Frontier említett, hogy mennyire lényeges ez az állomány az európai halászok számára. Ez számunkra is nagyon lényeges, és sokan megemlítették a szociális-gazdasági kérdéseket. Úgy gondolom, hogy a, az állomány megfelelő kezelése pontosan azért lényeges, hogy megvédhessük a hosszú távú fenntarthatóságát ennek az állománynak, illetve hogy a szociális, gazdasági szinten is fenntarthatóságot tudjunk elérni. Valóban a tagállamoknak ezeket a szempontokat figyelembe kell venniük, és osztozniuk kell ezekben a célokban, a szelektivitásban és az alacsony energiafogyasztásban. A kis kézműves halászat ebben szerepet játszhat azokkal is egyetértek, akik úgy érveltek, hogy egyáltalán nem olyan, nem olyan jól áll a helyzet, ahogyan szeretnénk, ezért nem bízhatjuk el magunkat. Valóban előrelépés történt, de még sokkal több mindennek kell történni. Aguilera asszony említette a kiegyenlített versenyfeltételeket, illetve a disztribúció fokozását a kis halászok irányában, illetve a fenntartási terv a HEC esetében, illetve a kollektív halászati módszerek, Santos képviselő említette ezt, ez is olyas valami, amit a tudósoknak is figyelembe kell venniük, de ezt a tényezőt is jobban kell hangsúlyozni, ez is igaz. Azután a delegált jogi aktus. Valóban ez fontos része a javaslatnak, hiszen nagyon gyakran módosul majd az ICAT eh, helyreállítási terv, és ezeket a módosító, módosításokat nagyon gyorsan kell majd érvényesíteni az európai jogban. Az jogalkotási eljárásban eh, nem tudunk kellő sebességgel, gyorsasággal eljárni. Delegált aktusokkal pontosan ebben tudunk gyorsítani, hogyha ezek a módosítások nem az alapvető elemeit érintik a jog, jogszabályoknak. Azután az, hogy mennyire pontosak ezek az kedvező adatok a helyreállítása kapcsolatosan. Legyünk még nagyon körültekintőek. Ferreira úr is erről beszélt, illetve a disztribúcióról, a kvóta kiosztásról. Renata pedig az állományokról és a szociális gazdasági hatásáról. Valóban a kvótákat a tagállamoknak kell kiosztaniuk, illetve a tagállamok között méltányosabban kell kiosztani. Valóban nagyon fontos, hogy az RFMO-k transzparensek és reprezentatívak legyenek. Farázs úr, sajnos ma a tonharról van szó. Az ön által említett halfaj sajnos ez, ehhez a témához nem kapcsolódik, viszont egyetértek önnel, hogy a sporthalászok össz, hozzájárulnak az európai tagállamok gazdaságához. Több millió halász van, horgász van, sporthorgász van Franciaországban, és ön százezres számot említett az Egyesült Királyságból. Valóban ezt a felelősséget is fel kell vállalnunk, És mivel az említett halfajról nem volt ma szó, ettől függetlenül egyetértek önnel, és sürgetem az érintett tagállamokat, hogy egy összehangolt tervet dolgozzanak ki. Hazekam kolléga, egyetértek valóban, hogy bár a helyreállítása kapcsolatosan vannak eredményeink, azért még mindig veszélyben van ez a faj, és ezt a jövőben is figyelembe kell vennünk. Összességében úgy gondolom, hogy köszönetet kell mondanom a ház minden tagjának azért, amivel hozzájárultak a vitához, illetve már Tórnak, a jelentéstevőnek is köszönetet mondok ezért a nagyon őszinte vitáért. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Most eh, Mátó úrnak, az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony és biztos úr és köszönöm azoknak, akik felszólaltak és segítettek abban, hogy gazdagítsuk ezt a jelentést. Köszönöm azoknak is, akik eh, arra használták a felszólalási idejüket, hogy sértegessék a biztost. Minden esetre teljesen más dolgokról beszéltek, mint amiről itt szó volt. Azért köszönöm mindenkinek, hogy megszólalt. Először is a kvótákról beszéltünk, és eh, nagy erőfeszítést tettünk a halászok érdekében, és részben sikerült helyreállítani az állományt, és a kvóta kiosztásban is eredményeket értünk el. Valóban nem a parlament és nem ez a jelentés fog eh, dönteni ebben a kérdésben, de a politikai üzenet egyértelmű, hogy igazságosabban kell kiosztani a kvótákat, hogy a kishalászoknak is ez előnyére szolgáljon. Én nem akarom sérteni a nagyok érdekeit, de a kis halászok érdekeit is védenünk kell. Ez tehát az álláspontunk. És egy kompromisszumot már bele is élesztettünk a szövegbe, egy módosítót, amely erről a témáról szól, de a lényeg ennek a jelentésnek, hogy a kvóta kiosztás igazságosabb legyen. Van egy problémánk, elnök úr, eh, illetve biztos úr. A delegált aktusokról nem beszélünk eleget. Úgy gondolom, hogy a bizottság nem annak a bajnoka, hogy milyen gyorsan eh, át tudja ültetni a szabályokat eh, a jogba, és ez nem jó érv arra, hogy a parlamenttől elvonjunk hatásköröket. Minden esetre együtt döntésben kell ezekről a kérdésekben dönteni, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez gyorsan történjen, de nem fogjunk leadni, feladni kompetenciát, és ezt egyértelművé szerettem volna tenni. A többi tekintetben mindenképpen ez egyetértünk. Köszönöm. Akkor lezárjuk ezt a mai